több mint a fele a képviselőknek aláírta, és ezért továbbítjuk őket. És az elfogadott szöveggel együtt nyilvánosságra hozzuk őket. A jegyzőkönyv tartalmazni fogja az aláírókat. Lin asszony szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani mindenkinek, hogy a 71-es a mellrákra vonatkozó nyilatkozatot ennyien aláírták. Bizonyára önök is tudják, hogy a 35 és 59 év közötti nők körében a legtöbb halált ez okozza. Remélem, hogy ennek az írásbeli nyilatkozatnak az aláírásával további lépést tettünk előre annak érdekében, hogy Európa szerte, Európa Unió szerte próbáljuk meg kiküszöbölni az okát a melleráknak. Elnök, köszönöm szépen. Köszönet Linnasszonynak és mindenki másnak, aki aláírta ezt a nyilatkozatot. December 17-én a plenárison Megalszki úr ö, mentességével kapcsolatban kerül